Um, Kedves kollégák, annak ellenére, hogy nagyon kevesen vagyunk a teremben, viszont nagyon sok a munkánk, el kell kezdeni az ülésünket, és az első ponttal kezdjük, a napirend elfogadásával szeretném informálni önöket, hogy Lukacsievszke asszony azt kérte, hogy a nyolcas napirendi pontot amivel kapcsolatosan ő árnyékjelentéstevő, az ötös pont után vitassuk meg. Hogyha erre van lehetőség, akkor ez a módosítás a napirendben, tehát ezzel a módosítással elfogadhatjuk a napirendet, a, az ülést az interneten is követhetik, Az időpontokat megpróbáljuk betartani, attól függen, hogy hogyan tudjuk megvitatni a különböző pontokat. Kérem, hogy legyenek a teremben. És a második pont a napi rendünkön a következő, vagyis az október 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Kiosztották a jegyzőkönyvet, hogyha nincs senkinek ellenvetése az ülés végéig, akkor azt elfogadottnak tekintjük. A harmadik napi rendi pontra térünk át, ez az elnök közleményei. Vannak közleményei, még mielőtt átadnám a szót Lambert képviselőnek. Tegnap, tegnap előtt, tehát hétfőn és kedden Vilniusban voltam, az elnökség hívott meg, Hétfőn találkoztunk a parlament képviselőivel, és két bizottsági elnökkel, az európai ügyek elnökével és a fejlesztési helyi makroregionális stratégiák fejlesztésével foglalkozó bizottsági elnökkel, konklúziókat is fogadtunk el az ülésen, ezeket majd elküldi önöknek a titkárság. Általánosságban be kell vallanom azt, hogy Handel biztos is, Andor biztos is ott volt velem, a bizottság részéről, a parlament részéről is ugye voltak képviselők a delegációban, a stratégiák részleteiről beszéltünk. Az elnökség is előkészíti jelenleg a konklúziókat, a végkövetkeztetéseket, és készíti elő a munkát a következő elnökségnek, valamint velünk is együttműködik. Azt hiszem, hogy ez a kezdete annak, hogy a nemzeti parlamenteket jobban bevonjuk ebbe a politikába de ez már a jövőbeli elnökségek feladata. A tegnapi találkozó az informális tanácsi ülés volt a kohéziós miniszterekkel. Az ír elnökség alatt volt a az első, aztán a ciprusi elnökség alatt a következő ülésünk, tegnap pedig a különböző politikák végrehajtásával, foglalkoztunk a kihívásokkal. Hán biztos úr volt tehát ott, néhány regionális képviselő, az gazdasági és szociális bizottság képviselői is felszólaltak összességében, tehát ez a harmadik ülés volt, és az egyes tagállamok is beszámoltak az új készítendő politikákról. Miguel, ha itt lesz, majd ő is elmondja, hogy mik is az erenyei ennek a látogatásnak. Azt hiszem, hogy mindenki kiemelte azt, hogy mennyire nehéz a tárgyalásokat lefolytatni a parlamenttel, és nagyon örültünk, hogy végül is egy ilyen keretet hoztunk létre, és azt kérték, hogy a delegált aktusokkal kapcsolatosan együtt kell működni megvan erre a bizalom, a megért, meg kell érteni, hogy mennyire fontos ez az együttműködés a dokumentumok elfogadása szempontjából is, és még karácsony előtt a kohéziós politikával foglalkozó munkacsoport össze fog ülni, és meghallgatja az Európai Bizottság beszámolóját a delegált aktusokkal kapcsolatosan, és azzal kapcsolatban, hogyan, hogyan lehet az együttműködést tovább fejleszteni. A litván elnökség elkezdte ezt a munkát, de nagyon sok minden átmegy a görög elnökségre, és nem tudom, hogy vannak-e kérdések ezzel kapcsolatosan, ennyit akartam én elmondani. Hogyha nincs más, akkor azt is mondanám, hogy ma nem lesz a koordinátorok ülése, erről döntöttünk, egyre kevesebb az új jelentés, az új vélemény, kevesebb döntést kell meghozni, nem kerülnek kiosztásra a jelentések, vélemények, és meg kell majd nézni, hogy a koordinátorok ülése mikor lesz, tehát ma nem lesz. Ennyit Lambert. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Hát megnézzük, majd meglátjuk, hogy hogyan is lehet folytatni a munkát. Ön most beszélt a munka, a kohéziós politikával foglalkozó munkacsoport munkájáról, a jövőről. Most itt a, nem igazából a végrehajtásról kell, tehát a végrehajtásról kell beszélni leginkább. Tehát végre kell hajtani bizonyos dolgokat, ez egy első megjegyzésem. Aztán azt is mondta, hogy részt vett az informális konferencián, a miniszteri informális konferencián. Ugye volt egy meghívás állítólag, amelyet én soha nem kaptam meg. Az ilyen típusú meghívókat pedig meg szoktuk kapni, hogy mi is aktívan részt vehessünk a munkában. Azt hiszem, hogy a, a parlamentnek is mindenképpen hallatnia kell a hangját a különböző végrehajtandó feladatokkal kapcsolatosan. Ugye a sajtó közleményben azt olvastam, hogy nagyon örülnek a parlament együttműködésének, hát én lehet, hogy valamit, tehát valami kimaradt számomra, de például ugye olvastam ezt a sajtóközleményt, tehát ennek értelmében, hát ön a képviselőnk, ugye, ilyen értelemben, mint elnök, jó lenne, hogyha informálnának bennünket a folyamatokról. Továbbá nagyon nagy nyomás alatt dolgoztunk, hogy befejezzük időben a munkát, és ha jól értettem, a szolidaritással kapcsolatos jogszabály, hogyha ezt be akarjuk még fejezni ezen jogalkotási ciklus előtt, akkor meg kell nézni, hogy fel tudjuk-e gyorsítani a munkát, vagy egyáltalán be tudjuk-e fejezni. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek el kellene kezdeni már dolgoznia. Ami a pénzügyi aspektusokat illeti, nagyon fontos ezeket is figyelembe venni. Ebben a bizottságban nagyon nagy a felelősségünk, ugye a pénzügyek terén is, a klímaváltozás terén a parlament már nagyon régen azt kéri, hogy rugalmasabban járjunk el a szolidaritási alappal. Most már megvannak a lehetőségek ezen problémák felülvizsgálatára. Kellene egy menetrend, egy ütemterv, egy program, hogy részt vessünk ezekben a munkánkban. Köszönöm. A Köszönöm szépen. Most pedig más témákkal kell foglalkoznunk, vannak fontos témák. Köszönöm az EPP koordinátorának a megjegyzéseit, ami a szolidaritási alapot illeti. A 11. napi rendi pont alatt fogunk erről majd beszélni, megnézzük, hogy hogyan lehet ezen kihívásoknak megfelelni. Szeretném önöket informálni arról, hogy lehet, hogy áprilisban a plenáris ülése vihetjük ezt a témát, de a terv az volt, hogy már márciusban legyen ez meg. Legalább öt éve folyik a munka, és a módosítással kapcsolatos eljárások jelenleg még folynak. Nagyon sok minden függ majd attól, hogy mi is lesz a tanács álláspontja, és a mi álláspontunk ezzel kapcsolatosan, hogy sikerül-e befejezni a munkát befejezni, lezárni ezeket az eljárás folyamatokat. És december 18-án majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt véghez vinni. Ne felejtsék el, hogy a görög miniszter el fog jönni a regi bizottságba is, de hát ahogy látom, nagy kívás előtt állunk, ami a meghívókat illeti. Igen, hát az elnökség küldi ki a meghívák, meghívókat, és teszi a meghívásokat. Az elnökség itt pozitívan reagált, viszont a pénzügyi akadályok merültek fel. A titkárság nem kapott senkitől semmiféle kérelmet, de az elnökség csak az elnököt, a bizottság elnökét hívta meg. Az elkövetkezendő hónapokban esetleg változások lehetnek, majd a következő parlament más fog, másként fog eljárni. Erre még visszatérünk, de tudomásul vettem a javaslatát. Más téma, ha nincs, akkor a negyedik napi rendi pontra térhetünk. Elizabeth Schröter itt van velünk. Egy jelentéstervezetet vitatunk meg, az intelligens energiahálózatok kialakításnak hely és regionális következményei a téma. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kollégáimnak is, akik együttműködtek velem ennek a jelentésnek a megírásán, illetve akik majd részt fognak venni a vitában, és hozzájárulnak a jelentés elkészítéséhez. Érdekes jövőre vonatkozóan fontos jelentésről van szó, amely a regionális gazdaság új lehetőségeit kutatja, illetve egy olyan különös szerepet kutat, amely a regionális területeken a jövőben igen nagy szerepet kaphat majd munkadokumentumot készítettünk különböző példákkal, és fontos az, hogy megnézzük, hogy itt Ausztriából is, szigetekről is vannak különböző példák, például Madeirából, vagy Csehország, Gorogországból is, hoztunk különböző jól működő együttműködésre példákat a hartz nevű projektet is megemlítettük, tehát nagyon intelligens módon használták föl a megújuló energiákat, a lehetőségeket, decentralizált, regionális és lokális helyi energiaforrásokat használtak fel, energiákat, energiát raktároztak el. Mindez azt jelentette, hogy energia szempontból függetleneké tudtak válni. Néhány évvel ezelőtt a bizottság készített egy tanulmányt a 2020-as stratégia keretében, és az öt nagy kihívás közül, amelyek a regi, régiók előtt állnak, pontosan az energiafüggőség volt az egyik. És bizony most megtaláltuk azt a megoldást, amely a kihívást úgy fogja majd megközelíteni, illetve kezelni, hogy az a legnagyobb legnagyobb nyereséget jelentse majd a régiók számára. És hát ezzel elhárítaná a régiók előtt álló öt kihívás közül az egyik legnagyobb, legnagyobbat. Ezért valóban nagyon jó ez a munkadokumentum, és a tanulmány alapján a tanulmányban kiemel, kielemezték ezeket a legjobban bevált gyakorlatokat, ezeknek, ennek alapján épült fel a jelentés, és a következtetéseket tanul, tartalmazza. Tehát tulajdonképpen a tanulmányra építve megemlíti a jó példákat, és elmondja, hogy milyen lehetőségeink vannak a jövőben. Először is tehát vannak új lehetőségek a régiók számára, változtatás lehetséges, igenis olyan régiók, amelyek korábban teljes mértékben függöttek el az más régiók energiáitól, most saját forrásból megújuló energiák segítségével el tudják magukat látni, és energia használók helyett energiatermelőké tudnak válni. Ez pedig nagyon nagy gazdasági nyerességet jelent a régió számára méghozzá olyan régiók számára, amelyek korábban hátrányos helyzetű régióknak számítottak. Most pedig jelentőség teljes gazdasági szereplőké lehettek. Ez egy olyan lehetőség, amelyet én a legeslegfontosabb központi jelentőségű lehetőségnek tartok. Ugyanakkor azt is leszögezzük, hogy ez a lehetőség csak akkor használható ki, hogyha a megfelelő körülmények jelen vannak. Technikai kérdésekről van szó, tehát olyan hálózatokra van szükség, ahol az energia mind a két irányban folyik, tehát raktározható is, és el, elosztható is, ne, árulhatják is, és el, el is oszthatják az energiát. És a legjobb gyakorlatok példája mutatja, hogy a polgárokat is el lehet látni ilyen módon egy központi energiaraktárból és emiatt az energiaraktározás is központi szerepet játszik az energiafüggőség leküzdésében. Ez az intelligens hálózatok segítségével megtehető, de akkor először is egy nagyon kiválóan kiépített intelligens hálózatra van szó, nem csak széles sávról van szó, hanem arról van szó, hogy egy intelligens hálózat úgy működjön, hogy a fogyasztó és a termelő között áramolhasson mind a két irányba a kommunikáció. Megújuló energiákról van szó, amelyek, amelyek segítségével a csúcsidők és a csúcsidőkön kívül eső időszakok is kihasználhatók. Ugye nyilván a, a, a, általában nyáron nem fűtünk, mert jó idő van, akkor azok inkább a ö, ö, csendesebb időszakok, és télen pedig a csúcsidőszakok jönnek. És ez, ezzel kapcsolódik össze az energia raktározás kérdése. Ö, és a kutatás megmutatja, hogy vannak szuperintelligens energiaraktározási lehetőségek is. A tanulmányban is elolvastuk, hogy mik ezek a lehetőségek. Általában ezeket a közlekedési szektorban használják, és aztán az e-mobilitás területén használják őket föl. Tehát megvan az energiatechnikánk, megvan az információs technikánk, amely nélkül az intelligens hálózatok nem működnek, és akkor megvan a közlekedés, amelynek segítségével a raktározást meg lehet oldani. És tulajdonképpen ez felhasználó is és az energia megtakarítás is ugyanilyen fontos, ezt például az épületek szigetelésével és más energiahatékonyság intézkedéssel lehet elérni egy épületen belül, egy házon belül. Tehát nagyon sok szektort érintettünk most már az eddigiek során, tehát ebből is következik az, hogy ez az, ez az intelligens hálózat ez nem csak egyszerűen egy hálózat, hanem egy egész rendszer. Tehát csak akkor tudjuk az előnyeit kihasználni, hogyha kiépítjük ezt a teljes rendszert. Ez a jelentés központi kérdése. A régiók számára gazdasági lehetőségeket kínál ez, amelyek akkor jönnek majd, akkor kezdenek majd jelentkezni, hogyha a rendszert a régió kiépítése elkezdi használni és ezeket a bizonyos példákat is felhasználhatjuk arra, hogy lássuk, hogy ez valóban meg is valósító. Ez az egyik fontos következtetés. A második következtetés az, hogy munkahelyteremtő jellege is van ennek a kérdésnek, hiszen azok, az, en azok a munkák, amely, a munkahelyek, amelyek más régiókban voltak, mivel az adott régió csak energiafelhasználó volt, most átkerülnek ebbe a régióba az energia megtakarítás is közvetetten munkahelyteremtő, hiszen például az építőiparban, az épít, épületek szigetelése révén szintén munkahelyeket tudunk teremteni. Úgyhogy ahogy ez az egész elindul, mindjárt a helye, helyi munkahelyek száma is meg, megnövekszik. Következő pont a polgárokra való kihatás. Ezek a rendszerek csak akkor működnek, hogyha minden polgár részt vesz ezekben a rendszerekben a régiókban, tehát hogyha tulajdonképpen hajlandó elkezdeni a használatát. Viszont ezt csak akkor fogják megtenni a polgárok, ha látják, hogy nyereséget jelent ez számára, a számukra. Tehát nagyon fontos, hogy be kell, bevonjuk a polgárokat a, az egész folyamatba, és hogy a polgárok készségét felébresszük arra, hogy ezeket az intelligens rendszereket elkezdjék használni. A részvétel tehát nagyon fontos már a tervezési szinten, és az egész folyamatban nagyon fontos, hogy közösen a polgárokkal együttműködésben tervezzük meg, és alakítsuk ki ezeket az energiarendszereket. És az a központi kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e tenni. A következő pontban megmagyarázzuk, hogy miért ez a legfontosabb. Azért ez a legfontosabb, mert az adatvédelemmel ez nagyon szorosan összefügg, hiszen az adott magánfelhasználók magánszférájába igen mélyen benyúlik ez az intelligens rendszer, amennyiben elkezd működni hiszen adatcsere folyik állandóan a háztartások és az elosztók között. Ezért központi kérdés az adatvédelem kérdése. Olyan rendszereket használ, kell hát használnunk, illetve olyanokra van szükségünk, ahol a személyes adatokat névtelenül tudják tovább követ, közvetíteni. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor a polgárok nem fognak részt venni ezekben a rendszerekben. Következő pont, a keretfeltételek, ezeket tudjuk európai szinten megteremteni. Először is a támogatás kérdéséről kell szólnunk. Jelenleg olyan támogató rendszereink vannak, amelyek nagyon korlátozottak, minden szektorban külön, külön, és azt is beírtam, hogyha, hogy csak akkor tudjuk majd elinteni ezeket a rendszereket, hogyha ágazaton átnyúló finanszírozást is meg tudunk teremteni. Ugyanakkor a jelenlegi támogatórendszer ezt még nem teszi lehetővé, ezért kell a jelenlegi rendszert megváltoztatni. Ez valószínűleg a legnehezebb, a legkeményebb dió ebben az egész kérdésben és ezt kell legalaposabban átbeszélni a bizottsággal. Hogyha ezeket a rendszereket be akarjuk vezetni, akkor a támogatási rendszerek megváltoztatására is szükség van. Olyan támogatást kell kiépítenünk, amely lehetővé teszi a régiók számára azt, hogy akkumulátorokba gyűjtse az energiát, és aztán azt a közlekedési rendszerekben kihasználja, tehát tulajdonképpen helyi, városi szinten kell ezeket a rendszereket kombinálva egymással együttműködtetni. És tudjuk, hogy a belső piaci szakbizottságban is voltak már ilyen kísérletek, tehát hogy a helyi, városi közüzemek is ágazaton átnyúló szempontból, illetve módon tudjanak dolgozni. A utolsó pont pedig az, hogy határokon átnyúló jelleggel is működnie kell ezeknek a rendszereknek. Számomra ez nagyon fontos, hiszen mondjuk egy határmenti régiónál az a helyzet állhat elő, hogy egy ilyen energiacentrum az egyik országban található, és az ahhoz közel levő, más, már a másik országban lévő területek jól el, együtt tudnak működni, például a twinning projektek keretében. Ennek is köze van a támogatáshoz ugyanakkor, hiszen ebben a helyzetben is jó lenne, hogyha az ilyen twinning projekteket közösen, közös rendszerként támogatni lehessen támogatni lehetne. Szeller kollégánka is dolgozik egy hasonló ügyön, hasonló jelentésen, amely azt kéri, hogy a, hogy a területi együttműködés keretében lehessen ilyen európai szintű támogatást nyújtani az ilyen fajta együttműködéseknek. Celler kolléga egy e, erről szóló rendeletől ír éppen jelentést. Tulajdonképpen ez a jelentésnek a, ezek a jelentésnek a legfontosabb pontjai. Még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy eredetileg angolul írtam meg a jelentést. Először is azért, mert eléggé tudományos és technikai jellegű szöveg, és a, szerettem volna, hogyha minden szakkifejezés helyesen szerepel benne, és ugye nehéz lett volna, hogyha pontosan ezek a szavak először németül jelennek meg, utána pedig angolul. Tehát angolul írtam meg, megnéztem a fordításokat jól néztek ki, de az biztos, hogy ha esetleg a szakkifejezések a fordításokban nem jelennek meg megfelelőképpen. A németben is van egy pár szó, amit ki kell majd javítani, nem tudom a franciát, nem tudom leellenőrizni, mert annyira nem tudok, annyira minimális a francia tudásom, hogy képtelen vagyok ezt megítélni, hogy a szavak ott hogy jelentkeznek. Minden esetre el szeretném elmondani, hogy az eredeti nyelv angol, ott a technikai, a szakkifejezések meg, megfelelően, tehát az angolból induljanak ki, azt nézzék meg, és láttam, hogy a lengyelek is elég sok, elég sok módosítóval éltek. Lengyelek számára különösen nagyon érdekes és fontos ez a jelentés, de minden esetre, hogyha ilyen szakifejezésre vonatkozó javítások vannak, akkor azt az angolból kiindulva próbálják majd megnézni. Aztán az 50-es szabály, 50-es cikk értelmében dolgozunk ezen a témán, tehát egy svéd kolléga az itre től ugyancsak ír egy jelentést, ez egy ilyen társ jelentés tevői rendszerben folyik, és természetesen szorosan együttműködök vele. Ezen a héten fognak az itre ben is szavazni erről, és aztán majd az lesz a titkárságok feladata, hogyha mind a két jelentés elkészül, hogy az ITRE módosítói közül melyekről kell nekünk is szavaznunk. Tehát egy ilyen technikai egyeztetés lesz majd, hogy a két jelentés között teljes legyen a konvergencia. Én minden esetre a jelentés tartalmilag az energia terület szempontjából írtam meg, illetve abból a szempontból, hogy a régióknak ez milyen gazdasági előnyt jelent majd. Köszönöm szépen az EPP nevében, Jan Zsezsiner, remélem, hogy nem lesz probléma a cseh nyelvvel. Nos, a cseh fordítás kiváló érthető, erről szeretnék mindenkit megnyugtatni. Itt nagyon bonyolult helyzet van valójában. Ezzel a, az intelligens energiahálózat kifejezéssel nagyon gyakran találkozunk akkor, amikor nagyon illékony energiaforrásokat akarunk megragadni. El kell ismerjem, hogy megpróbáltam megoldani ezt a problémát, ahogy ezt már tettem. Hát nem akarok túlozni, de a, olyan a probléma, mint a yeti Mindenki erről beszél, de sohasem látott ilyet. Hát ilyen az intelligens energiahálózat. Vannak elemek az energia, az intelligens energiahálózatban, amelyeket az energia disztribúciós rendszerben itt-ott alkalmazott, de nincsen teljesen kidolgozott rendszere ennek az intelligens energiahálózatnak. Már csak azért sem, mert ez inkább kutatási kérdés, és nem gyakorlati. Ez azt jelenti, hogy vannak telepek, van hidrogén generáció, hidrogén előállítása vízből, de még a tesztfázisban tartunk, nem megfelelő a helyzet ahhoz, hogy ipari szinten használjuk. Ennyi szeretem volna az intelligens energiahálózatokról. Az előadó egy elemre koncentrált, olyan elemre, amelyet ö, ö, intelligens regionális rendszernek nevezik, és nem intelligens energiahálózatnak. Ez a regionális felhasználása ennek a rendszernek, hogyha rendelkezésre áll az ilyen hálózat. Kérem a szakbizottságot, hogy elemezze, hogy a be ruházás ilyen hálózatban mennyibe kerülne Európába? Az egyik kiszivárgott számok meglepőek. Természetesen sok pozitívum van, de hát meg kell nézni, hogy mennyibe kerül. Úgy vélem, hogy a legjobb dolog ebben a jelentésben az adatvédelmi rész. Ez egyszerűen kiváló. Hogyha ez a rendszer működik, akkor hozzá kell tudni férni ö, személyes, meg háztartási szinten az adatokhoz. Hogyha rossz kezekbe kerül ez az adat, az nagyon veszélyes lehet. Tehát létfontosságú megoldani ezt a kérdést, és meggyőződésem, hogy az előadó ezzel kapcsolatban nagyon jó figyelmeztetést adott ki. Vannak olyan kérdések, amelyek számomra vitatottak, például a kötelező célok 2020-ig a megülő energia, a kibocsátás területén. Ezek olyan kérdések, amelyek még vitatottak, nem vagyok benne biztos, hogy nem nyújtok be módosítót, amely egy kicsit visszafogja ezt a részt. Ami a lehetséges pozitív hatást illeti a helyi munkaerőpiacon, úgy gondolom, hogy a legnagyobb hatása a fotovoltaikus iparnak Kínában tapasztalható. Tehát egy kicsit kevésbé lennek optimista. De tagadhatatlan, hogy némi hatása van ennek a megoldásnak a helyi munkaerőpiacra, ami pedig a szükséges feltételeket illeti, hogy hogyan lehet létrehozni ilyen energiaállózatot. Nos, ezzel kapcsolatban egyetértek az előadóval szükséges teljesíteni az alapfeltételeket, akkor is, hogyha óvatosan kell haladni. Még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bioüzemanyagoknak milyen volt a története. Óriási volt a lelkesedés. Az energia mégisben 10% a bioüzemanyagnak az aránya, és hát tudjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. Nem lenne jó e, megismételni azt a hibát, amelyet elkövettünk a szójával, amely a versenyképességünket csökkentette. Tehát regionális szinten intelligens energiarendszer rendben, e, de e, ne felejtjük el, hogy milyen következmények vannak. Köszönöm szépen Karin Ketem meg a szocialisták nevében. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégáim! Először is Röter kollégának megköszönöm a jó együttműködést, amit már a munkadokumentummal kapcsolatban tanúsított velünk. A az kell legyen a célunk, hogy a CO2 kibocsátást csökkentsük, hogy az energiafüggőséget csökkentsük, és hogy a megújuló energiák használatát támogassuk. A, ezt akkor fogjuk elérni, hogyha minden résztvevő, minden érdekelt, attól függetlenül, hogy az energia minden területéről területével foglalkozik, érdekelt lehet ebben. Ez a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megtenni lehet, hogy még nem tartunk itt. Mondjuk Burgerlandból is hoztak egy olyan példát, amely első régiója Európának, amely amely saját, magát energi, saját maga termeli az energiát. 15 éve még egyáltalán nem termeltek energiát, most pedig ősztől már saját maguk termelik meg az összes energiaszükségletüket, sőt, jövő évtől már energiaexportőrökként fognak fellépni. Tehát a körülbelül 100 millió euróval tudták finanszírozni ezt a projektet az Európai Unió alapjaiból, strukturális alapjaiból. Szél, szélerőmű parkot létesítettek, és ahogy Elizabeth Schröter mondta, ezzel kapcsolatban az építőiparban is termel, ter, teremtődtek munkahelyek. Minden esetre most 321 szélturbina park működik már ott, és ez hozzájárul ahhoz, hogy nem csak gazdaságilag, hanem ökológiai szempontból is nagyon hasznos, hiszen több mint egy millió tonna széndiokszid kibocsátást tudnak megtakarítani ezzel. Aztán egy főiskolát is alapítottak, amely pontosan azokat a készségeket oktatja a fiataloknak a megújuló energiággal kapcsolatban, amelyekre szükség van itt a szélerőmű technikák és egyéb egyéb készségek merülnek föl, és 160 munkahely teremtődött, különösen ezzel, tehát pontosan ezzel a főiskolával kapcsolatban. Ezzel is, e, erről is látjuk, hogy a jövőben ezek az intelligens rendszerek ökológiailag fenntartható és gazdaságilag is hasznos rendszerek terem, lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy a finanszírozást is biztosítsuk, ne csak a kiépítéshez, hanem az energia tároláshoz is. Ami engem aggaszt az az, hogy amit már többen is megemlítettek ma, hogy csak akkor fog mindez működni, hogyha a polgárokat bevonjuk a rendszerek képítésébe illetve akkor, hogyha a leg, meg, legmegfelelőbb, legnagyobb ö, szintű adatvédelmet biztosítjuk majd, hiszen a, a, ez, hogyha ez nem történik meg, akkor nem fogjuk tudni a polgárok együttműködését elérni. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Egyetértek a nagy vonalakkal a jelentésben tényleg nagyon biztató. Úgy gondolom, hogy nagy lehetőségek vannak arra, hogy bevezessük ezt a, benyújtsuk ezt a jelentést a plenárisra a regionális aspektusokkal. Néhány megjegyzésem azonban lenne. Láttam, hogy állami támogatásról van szó, e, ezt de el kell gondolkozni majd. Lehet ösztönözni a kutatásokat, de hogyha berendezésről, létesítményről van szó, akkor a szabad gazdaságnak kell fellépnie. Például, hogyha az derül ki, hogy az intelligens energiahálózatoknál meg kell változtatni a ö, verseny képességi kritériumokat, akkor először a politikai irányvonalból kell kiindulni. Egyetértek a jelentéssel, a holisztikus megközelítésével, de amikor a Burgenlandról van szó, és a fiatal mérnököknek a képzésről van szó, és ezt szeretnénk kidomborítani, az nagyon jó dolog. Én itt Hollandia, Hollandia északi részében hát elég értékről van szó. De nem csak arról van szó, hogy a gázt ki akarják aknázni, hanem együttműködni is szeretnének más vidékekkel, ahol hasonló iparág van. Tehát egyrészt verseny van, másrészt célzott együttműködés olyan régiók között, amelyek hasonló problémákkal küzdködnek talán az új szabályzás fel lehetne arra hogy ösztönözzük ezt az együttműködést. Az ITRE talán ezt megteszi, nem világos egyelőre. Nem világos, hogy az itri és a regire mely pontok tartoznak. Tehát ezt meg kell fontolni, mielőtt szavaznánk. Van egy Horizont program, az innovációval és a technológiával foglalkozik négy pontból áll. Az egyik pont éppen az intelligens energiahálózatokkal foglalkozik. Ezen el kéne gondolkozni, mert öt központ már van Európában, amelyet kijelöltek arra, hogy az intelligens energiahálózatokkal foglalkoznak. Ezek a kutató intézetek már elkezdték a munkát. Nos, ennyit szerettem volna mondani, de azt hiszem, hogy ez a jelentés kiváló lehetőség arra, hogy hatással legyünk a jövő alakulására a civil szervezetekkel együtt. Úgy gondolom, hogy több lehetőség van. Ahogy Ján mondta, problémák is vannak. Akár a szél energiáról beszélünk, akár másról, ezeket új módon össze lehet kötni, és így függetlenebb lesz a fogyasztó. Esetleg azt mondja a fogyasztó, hogy ilyen energiaformát nem kérek mert nem történik ilyen energiafejlesztés az én házamban, vagy az én régiómban. A parlament szerepet játszhat a fogyasztói jogok megerősítésében. Még fél évünk van, kihasználhatjuk az időt. Jó lehetőség van a gyakorlatra. Nikor Fidohelosz. Úgy vélem, nagyon hasznos, világos, hogy ez környezeti szempontból is hasznos, gazdasági és foglalkoztatási szempontból is. De nekünk, a szakbizottságnak a regionális fejlesztés szempontjából is nagyon fontos. Ezért szükséges, hogy pont, hogy most ö, végezzen ezzel a jelentéssel a szakbizottságunk. Még ha ö, költségesebb is, bár ez most már nem ö, igazán áll, tudnunk kell, hogy a Fülöp-sziget szigeteken, Szardínia szigetén, az USA-ban, illetve Ródos szigetén, a hazámban óriási költségek vannak a természeti katasztrófák miatt. 10 milliárdba került a Fülöp-szigeten szigeteken. De hát nem csak pénzről van szó, hanem emberéletről is. Ezért új megoldások kifejlesztésébe be kell ruházni, és ne úgy eljárni, mint hogy a Stern jelentés mondja, hogy megfizetni a klímaváltozás költségeit. A, az energia paradigmánkon kell változtatni meg kell határozni, hogy mit értünk az intelligens energiahálózatokon. A legkisebb városban is elő tudjuk állítani azt az energiát, amelyre szüksége van. Hadd mondjak egy példát. Ez nagyon fontos a költségvetési megkötések miatt is azon a szigeten, ahonnét vagyok, ahonnét jövök, Krétán 700 millióba kerül az energia számla. Hogyha ezt beruházásként használnánk fel, ennek jó lenne a megtérülése. Más modellt kell követni, a megújuló energia modelljét, és az idegenforgalommal, a hajózással összekötni, az ország szárazföldi részével való összekötetésre felhasználni. Nos, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy 700 millióval kell csökkenteni a béreket, nyugdíjakat, éppen, hogy a megújuló energiába kéne beruházni, meg kell ezt vizsgálni, regionálisan óriásiak a különbségek. Van, ahol mindent importálni kell, élelmiszert, energiát, a hajó általi összekötetést a szárazfölddel meg kell fizetniük óriási változás lenne a megújuló energiába való beruházás. A lényeg tehát a 2014-es, 2020-as időszakban, a pénzügyi keretben, hogy a régiók tervezzék be ezeket a beruházásokat. Ehhez tudniuk kell, miről van szó egyes régiók nagyon előre tartanak máshol, más régiókban, még a fogalmat sem ismerik, hogy intelligens energiahasználat. Legalábbis informálni kéne őket, és az érdeklődést erre irányítani. Még valami, ami kijön világosan Elizabeth jelentéséből, egyes állami támogatások összeegyeztethetőek az egységes piaccal, mert a piac önmaga nem fog elmenni a periférikus régiókba, hogy az intelligens energiahálózatot kifejlesz. Ezt a magánpiac nem fogja megtenni. Ezért a hegyvidékek, a szigetvilág kell részesüljön állami támogatásból. Nyilvánvaló, hogy a fejlett területeken van magánfinanszírozás. De hát ott is van állami finanszírozás. De az elmaradottabb vidékeken, szigetvilág, hegyvidék lehessen állami támogatás. Köszönöm szépen. Skaringer úr az nem, asszony az Európai Bizottságtól. Öné a szó. Köszönöm szépen. A regi részeget képviselem a bizottságtól. A bizottság részéről természetesen egyetértünk azzal, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a régiók és a városok ezekben a térségekben ahogy hallottuk a jelentésben is, át kell alakítani a teljes energiarendszert általánosságban, a legkülönbözőbb területeken, a tárolástól kezdve. A, mm, megvan egy keret a az energiapolitika területén, mm, az energiahatékonyság, a megújuló energiák, az intelligens hálózatok, energiatakarékosság, tehát az összes témát illetően megvannak a keretek. A magánszektor is jelentős mértékben beruház ezekbe az ágazatokba. Természetesen amire szükség van, azok a pénzügyi eszközök, és kombinálni kell a garanciákat a különböző típusú modelleket, mindenképpen a magán szektor beruházásait kell ösztönözni, és kevesebb állami támogatást lehet elképzelni. Ami az intelligens hálózatot illeti, úgy gondolom, hogy az állami támogatások fontos szerepet játszhatnak, mm, például bizonyos úttörő projektek kidolgozásában, jó modellek kidolgozásában egy adott területre vonatkoztatva, meg kell nézni, hogy a technikai vagy nem technikai jellegű bizonytalanságokat hogyan lehet felszámolni bizonyos területeken. Ez a jelentés nagyon időszerű és nagyon fontos a régiók számára, e, már csak azért is, mert konkrét példákkal él a jelentésben, e, tapasztalatokról szól, és a régiókra irányítja a figyelmet, ahol föl lehet használni a különböző pénzösszegeket. Volt egy tanulmány, van egy tanulmány, létezik egy interaktív térkép is, e, témát illetően Európára vonatkoztatva. Igen, az állami támogatások is modernizálás alatt vannak jelenleg. Ahogy tudjuk, a környezettel és a energiával kapcsolatos főbb irányvonalak kidolgozás alatt vannak jelenleg, és figyelembe fogjuk majd venni a különböző hozzájárulásokat is a végső konklúziókban. E, operatív programokat e, készítünk, ezek jelenleg folyamatban vannak, ahogy Krisztó Jelösz úr is említette, fel kell ébreszteni a figyelmet a régiók felé, a kohéziós politika is nagyon sokat tehet ezen a területen. Köszönöm szépen a jelentést. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy felszólaljunk. Az intelligens hálózatokkal foglalkozunk. Ahogy kolléganőm is mondta, számos olyan program van, amely már létező program az intelligens hálózatok terén. Beruháztunk az intelligens technológiákba, és a nem önmagában kell az intelligens hálózatokat tekinteni, már léteznek, regionális alapon is működnek. Természetesen tudom, hogy még nem elégséges a számuk, de fejleszteni kell őket, de el kell ismerni, hogy milyen hatalmas előrehaladást értünk már el ezen a területen természetesen, tovább kell vinni az intelligens hálózatok fejlesztését Európában. Most erről itt folyik a vita, látjuk a mindennapi életünkben a példákat, a számos tagállamban, az Európai Unióban, de azt is látjuk, hogy milyen hátrányos lehet, mennyi kárt okozhat, hogyha az intelligens hálózatok nem megfelelő módon működnek, vagy látjuk azt, hogy hiányzik az egyensúly bizonyos területeken, vagy nagyon nagy az eltérés a kereslet és a kínálat között. Az itt elhangzottakkal kapcsolatosan két pontra szeretnék utalni. Szerettünk volna, szerettük volna az, hogy a jelentés ben, tehát az jó, hogy a magánélet védelmével, az adatvédelemmel foglalkozik a jelentés, mert ez egy kulcskérdés de viszont az intelligens hálózatok számára az is fontos, hogy a polgárok lássák, hogy milyen hasznuk keletkezik ezekből a hálózatokból. Tehát, hogy érezzék a kézzelfogható hasznát ezen rendszerek használatának. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az adatok teljes mértékben védettek legyenek, de arról is dönteni kell, hogy mely adatokat ki, mely adatokhoz férhet hozzá. Itt nem csak a intelligens hálózatokat működtető szolgáltatókról van szó, hanem esetleg a magánszemélyek is bizonyos adatokhoz hozzá kell, hogy férhessenek. Ez az egyik pont, amely kapcsolódik ehhez a rendszerhez. A második pont pedig a rendszer megközelítés. Tehát a jelentés ugye nem igazából veszi alapul ezt a rendszert rendszerként. Ugye minden dokumentum az intelligens hálózatokról elismeri azt, hogy mennyire fontos a, az, hogy intelligens fogyasztási mérőink is legyenek, és tudni kell azt, hogy mennyit lehet beruházni a fogyasztási mérőkbe. Sok esetben ez megoldan, megoldható, van, ahol javítani kell a helyzeten, vannak komparatív, összehasonlító jelentések, természetesen a parlament és a tanács részéről politikai támogatásra is szükség van. A jelentés továbbá világosá teszi azt, hogy nem csak a tagállamokat kell bevonni, hanem a regionális kormányzatokat, a strukturális alapok szintjén, de egészen az alacsonyabb szintekig, a helyi önkormányzatokig le kell mennünk. Jó az, hogy a parlament és a tanács együttműködik, a parlament vendégül látott egy nagyon fontos ülést, amelyen a helyi önkormányzatok elnökei vettek részt, a polgármesterek vettek részt, és ezt a témát szintén felvetették. Köszönöm. Elizabeth, mindössze két perced áll rendelkezésre, mert át kell térnünk a következő jelentés, hogy nagyon-nagyon rövid legyen. Jó, akkor röviden fogom majd, rövidre fogom a beszédem. Először is a munkater, munkateher. A, a rendszer elkészítője nem kell feltétlenül, hogy a régióban lakjon, tehát pontosan ezek, is, pontosan ezek a kis technikai munkák, hogy a be, a beszerelés, az ellenőrzés, stb. azok a kis munkák, amelyek a munkahelyeket teremtik a régiókba. Tehát nem feltétlenül kell úgy legyen, hogy a, hogy a szélturbinákat is a régióban készítik el, hanem ezek a kis feladatok, a számítógépes technikai, elektronikai, szerelési, mérnöki feladatok, amelyek mindezzel összefüggenek. A fűtés szerelés és az építőiparban más fel, máshol is felmerülhető. Olyan munkahelyekről van szó, amelyek klasszikusan regionális jellegűek, és amelyek ö, egyrészt teremtődni fognak, és köszönöm szépen Kantelba, Kantelba kollégámnak, hogy megemlítette az oktatás szerepét is, mert a régióban oktatásra is szükség lesz majd ezeknek a készségeknek a elérésére. Nem csak a fotovoltaikus energiáról van szó, hanem a föld melegét kihasználó energiáról is, valamint a vízenergiáról is. Ugye nagyon sok régióban van erre lehetőség, teljesen különböző lehet a helyzet, egyik régióban ez, másik régióban az a tipikus megújuló energia, amelyet ki lehet használni. Köszönöm szépen, hogy a bizottság is megerősítette, hogy mi ezzel mi új utakon járunk, és hogy valóban kiválók azok a példák, amelyeket találunk és hogyha megtesszük, akkor tényleg megéri ezeket elterjeszteni, és mindenkit be kell vonni a rendszerek megteremtésébe. Igaz, hogy fontos, hogy a piacgazdaság is befektessen ezekbe a terbekbe, rendszerekbe, de köszönöm a bizottságnak azt is, hogy annak is lehetőséget hagy, hogy a különböző támogatási, hivatalos támogatási lehetőségeket is megtartsuk. És itt is arról van szó, hogy ágazaton átnyúló jelleggel kell olyan elfogadható megoldásokat találni, amelyekkel ezt az ügyet előre mozdíthatjuk. Köszönöm szépen Lambert kollégának is a megjegyzéseit és köszönöm a bizottságnak azt is, hogy az állampolgárok által gyakorolt felügyeletet, ellenőrzést is megemlítette ezeket ezt javítanunk kell, és természetesen szeretnénk bevonni a régiók, a regionális önkormányzatokat is, helyi önkormányzatokat is a munkába, ha bár ez a jelentésből nem terül ki egész pontosan. Az intelligens fogyasztásmérők is fontosak ebben az ügyben, de úgy gondolom, hogy ez inkább az ITRE kompetenciájába tartozik, ezért neki kell majd pontosabban kidolgozni ezt a témát azt lehet, hogy ebbe a jelentésbe is egy kicsit jobban be kell dolgozni. Minden esetre a határidőn előtt meg kell nézni, hogy milyen módosítókat milyen módon tudunk majd bedolgozni ebbe a jelentésbe, és akkor ha szükséges, akkor majd még a plenárisra is be lehet terjeszteni néhány módosítót. Ugye megint csak az 50-es cikknek megfelelő szabály szerint dolgozunk, tehát hogyha a jelentésben a módosítók nem tudnak bekerülni, akkor majd később bekerülnek, vagy a másik jelentésben bekerülnek ezek. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, hozzászólásokat, azt hiszem nagyon jó jelentést fogunk tudni együtt elkészíteni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Elizabeth. Nagyon jó dolog, hogyha az előadó is jól érzi magát. Az árnyékjelentéstevőknek elküldjük, elküldtük előre a jelentést, mert nagyon kevés volt az idő a módosítók beteljesztésére, és decemberben, a decemberi ülésen fogunk szavazni erről. Tehát áttérhetünk az ötödik napi rendi pontra. Nagyon kevés az időnk, korlátozott az időnk, úgyhogy kérem mindenkit, hogy ezt tartsa szem előtt. Lukacsevska asszonyi a szó bioalapú iparágok közös vállalkozás témában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, különösen a koordinátornak, Lambert úrnak. Nagyon örülök annak, hogy az ITRE bizottságban is képviselő mert remélem, hogy az ITRE akkor minden javaslatomat el fogja fogadni. Hölgyeim és uraim, tudom az, hogy nagyon nagy kihívások előtt áll az energiaszektor is. Energia függetlenségre van szükségünk, függetlenül az olajtól, függ, nagyon függünk is az olajtól, éppen ezért új kezdeményezésekre van szükség. Olyan iparágakra van szükségünk, amelyek bioalapú iparágak. Mi is a célja ennek a jelentésnek? Ennek a jelentésnek az a célja, hogy partnerkapcsolatot alakítson ki a bioalapú iparágok közös vállalkozása és az Európai Unió között. Azok, akik ezt megvalósították. Úgy gondolják, hogy 2014-2020 között 1 milliárd eurót tól tehát 1 e, milliárd eurót lehet felhasználni az Uniótól, és 3 milliárdot a konszorcium, tehát a közös vállalkozásból. De mit is jelent ez a vállalkozás? a bio alapú iparága, közös vállalkozása. Regionális klaszterekről van szó, KKV-król van szó, IT platformokról van szó. Tehát ez egy közös vállalkozás, ez egy konszorcium, több mint 60 testület van benne, például a KLM, a Unilever, körülbelül 80 kutatóközpont, egyetemek, startup vállalkozások, induló vállalkozások. Azt hiszem, hogy teljesen nyilvánvaló az, hogy az ilyen típusú együttműködésnek nem ilyen típusú együttműködés nem tud minden problémát megoldani, de ott vannak az innovációs források. Itt 200 milliárd eurót költenek 2020-ig például a munkahelyek teremtésére, létrehozására. Ennek a kezdeményezésnek tehát az a célja, hogy egy közös vállalkozást hozzon létre az állami és a magán vállalkozások között. Fontos a kutatás, az innováció, a különböző megülő energiatermelés, új fogyasztói termékek kidolgozását is elképzelhetjük. Európai biomasszából új üzleti modellekre van szükség minden szinten. A biomassa termelők, a gazdák, a végfogyasztókat figyelembe véve, az egész láncot figyelembe véve. Új bio alapú anyagokat feldolgozó gyárakat kell létrehozni. A bio alapú iparágakban specializáltakat fel kell kérni arra, hogy együtt ruházzanak be például az Európai Beruházási Bankkal. A különböző régióknak minden esélyt meg kell adni arra, hogy aktívan részt vegyenek e, ezen az innovatív új piacon. Amikor elkészítettem a véleményt, arra próbáltam összpontosítani, hogy arról is beszéljek, hogyan lehet megerősíteni a különböző szereplők tevékenységét, a régiók, az önkormányzatok hogyan járulhatnak hozzá ezen közös vállalkozás sikeréhez. A siker érdekében be kell vonni a helyi testületeket. Létre kell hozni egy olyan társadalmat, amely érzékeny a környezeti kérdésekre. Továbbá egy Európa számára makroökonomiai kihívás az is, hogy az együttműködést megerősítse a vállalkozások és a kutatás között. Azt hiszem, hogy itt három oldalú vállalkozásról van szó és ez egy kulcskérdés. Létre kell hozni új munkahelyeket, amelyek a gazdasági élet összes szereplőjének együttműködésén alapul. Az intellektuális kapacitásokat, az, az tőkét fel kell használni a helyi területeken, a gazdaságokban, tehát, ahogy mondtuk, kevés az időm. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a közös munkáért, és nagy örömmel szeretném meghallgatni az önök megjegyzéseit. Elnök asszony, Lambertet említette, aki szintén részt vett ebben az egy, együttműködésben. Most a szocialisták részéről az árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót Jens úrnak.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 nagyon érdekel ez a téma, mert én Svédország északi részéről jövünk, és csak úgy, mint Finországban, nekünk is nagyon sok az erdőnk, tehát éppen ezért a különböző bioüzemanyagok témája nagyon érdekel engem. Azt is el szeretném mondani, hogy amikor ilyen típusú együttműködés van, meg kell érteni azt, hogy ki fizet Kinél van a pénz? Mert aki fizet, az hozza meg a döntéseket is. Persze másokat is be lehet vonni, a kis vállalkozásokat, a kisebb régiókat. Persze mindenki rész lehet, részt vehet, nem csak az Unilever és más nagyobb vállalatok, nem mindenki, és a döntéseket is együtt kell meghozni. Tehát operatív módon támogatni kell nagyon sok régiót, regionális stratégiákra van szükség a bioüzemanyagok terén. Természetesen ebben a szakbizottságban mm, hatáskörünk, hogy a regionális dolgokkal foglalkozzunk. A bio alapú iparágak részét képzik a gazdasági növekedésnek, lehetővé teszik a növekedést. Aztán van persze integráció számos területen, ahogy említette a jelentéstevő, a bizottság is hozzájárul ehhez a munkához. Persze megvan a kockázat tehát, hogy inkább a fontosabb szervek hozzák meg a döntést. Köszönöm szépen. Következő felszólaló kapszót. A zöldektől? Nem, nem akar szólni? Akkor nincs, akkor nincs több felszóla, de igen. Dobcsi? But it doesn't mean that no Chapamova Popolska. I don't speak Which is a pity, I mean... Milyen kár, hogy nem beszél uh, lengyelül. Valójában uh, az itt szakbizottságban 11-kor lesz uh, vita, A GTI azt jelenti, hogy elsősorban az iparban vannak nagy partnerek, akik szeretnének beruházni, és a közös munkából kivenni a részüket. Körülbelül egy milliárdról van szó, nem pontosan tudjuk, hogy mennyiről van szó, meg erről vita folyik, és 2,8 milliárd. Az ipar részéről a beruházás. Látjuk, hogy mekkora a kötelezettségvállás. Itt nem tanulmányokról van szó, hanem ténylegesen a bio alapú jövő megalapozásáról szeretném aláhúzni Elizabeth megállapításait. Annyit beszélünk arról, hogy terjeszteni kell ezt a technológiát, ezt a megközelítést, pedig éppen arról van szó, hogyha megnézzük a múltbeli gétjeit, és látjuk, hogy mely országok jönnek szóba. Nos, a régi tagállamokból ö, van a legtöbb kezdeményezés, és a bioalapú ö, iparról van szó, konvergenciáról, akkor az új és a déli tagállamok a fő célpont, hogyha a bio alapú iparágat meg akarják valósítani, ezt bárhol lehet, Romániába, máshol, más régiókban. A terjesztés, a konzorcium összehozása a magán és a közféra között, és a kutatóintézetekkel, fontos és megvalósítható. Ezek az aspektusok a koordinációról, meg kell alapozni az együttműködés, és nem szabad kizárni egyes régiókat. Ez a sokkal tágabb kérdés, mint ahogy most tűnik. A mi szakbizottságunk területe a kulcs terület ebből a szempontból. Egyes vállalatok az új technológiát használják, az új lehetőségeket, de valójában mindenhol meg kéne ezt honosítani, mert a bio alapú gazdaságra való átállás óriási potenciált jelent, talán nem a városokban, de a ö, vidéki területeken. Köszönöm szépen. Ö, kapcsolatba maradok a kollégával, hogy folytassuk a munkát. Ö, nyomon kell követni, hogy ö, hogyan alakul a vita 11 után a másik szakbizottságban. Elnök, köszönöm szépen, Lambert. Egy, az Ferachtert úr képvisel az Európai Bizottságot, ha jól értettem kíván-e hozzászólni. Ha igen, szívesen ott megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dan Frachter, valóban a nevem. Nagyon örülök, hogy kiválóak az értékelések, és hát kiváló a jelentés maga, nagyon átfogó tudjuk, hogy szükséges megteremteni az integráció lehetőségét a régiák között. Enélkül nem fog menni. Teljesen integrálni kell őket. Ez azt jelenti, hogy amikor javaslatot teszünk, európai programra a tanácsi rendelet formájában, akkor ezt is figyelembe vesszük. Szeretnék egy pontra reagálni, amelyet Nielsen úr emelt ki, és a döntéshozatallal kapcsolatos alapvető fontosságú, hogy átlátható nyitott legyen az ilyen kezdeményezés, mindenki részt vehessen benne. Ez nem egy zárt klub, szeretnénk bevonni minden érdekeltet beleértve a regionális hatóságokat. A régiók főleg a kezdeményezés megvalósításakor kapnak majd szerepet. Innovációs és kutatási programra történt javaslat. Ez azonban nem lehetséges, hogyha ebből nem jön ki áru, szolgáltatás, és ezt nem kínálják fel a fogyasztóknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök Greta kíván-e még néhány záró megjegyzést tenni? Ö, igen. Ö, örülök, hogy mindannyian egyet értünk azzal kapcsolatban, hogy ez milyen fontos kérdés, és hogy a régiók milyen nagy szerepet játszanak. Tehát, ez, tehát be kell vonni őket aktívan a terv megvalósításába. Meg vagyok róla győződve, hogy a konzorcium felállítása azt jelenti, hogy a ö, az kormány, az ipar, a vállalatok, az egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, minden szervezetek örömmel csatlakoznak, és ekkor lesz siker. Elnök, az ITRE január 9-én kívánja elfogadni a és ezért nekünk decemberben kell szavazni, ezért november 28-a dél a módosítók benyújtásának a de 8. pont Szilágyi úr helyettesíti Ivars eh, Godmász a makrogazdaság egyensúly ilyen eh, kezelése szagályása kapcsolatos stratégiai adatokkal kapcsolatban. Igen, köszönöm szépen, eh, elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is Ivars nevében szeretnék elnézést kérni, amiért nem tudott eljönni erre a nagyon fontos ülésre ezért szeretném bemutatni a véleményét. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatokkal kapcsolatban. A ö, ö, politikai helyzet, amelyben ö, született ez, ö, a vélemény a növekedés perspektívája. A létező intézkedések mellett újabb szabályok születtek a korai előrjelzésre és megelőzésre, hiszen makrogazdasági egyensúlyi hiány az Európai Unióban és az euróvezetben egyaránt bekövetkezhet. Az Európai Unió köz beruházásának fontos részét jelentik az alapok és jelentős mértékben befolyásolják a makrogazdasági helyzetet. Ezért az eljárás csak utolsó lehetőségként használható fel akkor, amikor a szegénység és a GDP csökkenés már nem tesz mást lehetővé ne felejtsük el, hogy koherens módon kell alkalmazni a makrogazdasági eljárásokat. Az előadó feltételezi, hogy nyitott mutató lista lesz, ezzel biztosítva a statisztikai adatok pontosságát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Lukacsevszka asszony, az EPP részéről árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni nagyon érdekesek, ezek a módosító indítványok. Köszönöm szépen. a makrogazdasági területen felmerülő problémákat nagyon jól leírják. És azt is megmutatják, hogy mennyire fontos, hogy a monitorozás megfelelő és őszinte legyen, hiszen ez az eljárás a makrogazdasági egyensúly hiányt jól illusztrálni tudja. Nagyon fontos a megbízható statisztikai adatok megléte, és nagyon fontos az, hogy egy egységes, összefüggő szöveg jöjjön létre, ez a terminológiára is vonatkozik, legyen egy közös módszer, legyen egy közös forrás, amely a statisztikákra mindenképpen vonatkoztatható. Fontos, hogy az országok együttműködjenek, hiszen nagyon sok országban tapasztalunk még problémát a statisztikai adatok területén. A határokon átnyúló jellegű statisztikák minősége sem elfelejtendő, és fontos azt is megfigyelni, hogy a gazdaság hogy fejlődik nem csak országszinten, hanem az Európai Unió bizonyos régióin belül is. Ahogy említettem, be fogom venni ezeket a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen. Patrikot senki nem helyettesíti, viszont a zöldek részéről Nikos itt van. Igen, arra van szükség, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal rendelkezzünk, és megfelelő útmutatókkal, megfelelő jelentésekkel. Egy globális, általános képre van szükség, hogy mi is történik makrogazdasági szinten a jelentéseket, amelyeket a tagállamok nyújtanak be, korrekt módon kell értékelni egy nyílt listára van szükség az, az indikátorok, a mutatók szintjén, és tovább kell gondolni azt, hogy a, ezek a makroekonomiai mutatók ö, hogyan kapcsolódnak a szociális kohézió kérdéseihez, a környezethez, az oktatáshoz, a képzéshez, mert sok esetben a mutatók egyszerűen nem tükrözik a valóságot, a realitásokat megfelelő módon. Éppen ezért arra van szükség, hogy más tényezőket is figyelembe veszünk, vegyünk, és nem csak azt kell tudni, hogy mondjuk a deficit csökkent, hanem azt is tudnunk kell, hogy mi történt mondjuk a szociális kohézió terén, vagy az környezetvédelem terén, tehát erre idő van. Hogyha egyet értünk a szabályokban, akkor természetesen a tagállamoknak követniük kell ezeket a szabályokat, de szankciókra is szükség van. A szankciók azonban nem lehetnek jelentős erőteljes szankciók, kisebb szankciókra gondolok, sok esetben ugye nem a kormányokat, hanem magát a társadalmakat büntetjük, mert a statisztikai szolgálatok igenis manipulálhatják az adatokat. Sokkal inkább oda kell figyelni azokra a döntésekre, amelyeket a parlament hoz, és nem pedig a tanácshoz meg világosabbá kell tenni a jelentésben is, hogy itt két különböző dologról van szó. Az egyik a szankciók kérdése, abban az esetben persze, hogyha nem korrektek az elküldött adatok, és ehhez kapcsolódik az, hogy igenis kell élni szankciókkal a régiók és ö, kormányok ellen, de nem automatikus szankciókról van szó, és akkor lehet csak szankciókkal élni, hogy a makrogazdasági mutatókat nem tartják be. Tehát ismétlem, hogy a makrogazdasági célokat nem ö, ö, tudják betartani. Nem azért, hogyha mondjuk nem korrekt adatokat küldenek be. A bizottsághoz is fordulnék, de azt hiszem, hogy e az Eurostattól is itt van egy képviselő. Azt hiszem, hogy ami a kidolgozott rendszereket illeti, talán nem megfelelő módon dolgoztuk ki, hogy értékelni tudjuk a különböző egyensúlyhiányokat makroökonomiai szinten. Tehát fel szeretném kérni az Eurostat képviselőt, Gal Grét, hogy szólaljon fel. Mikrofont kérjük bekapcsolni. Az előadó nem kapcsolta be a mikrofonját. Yeah. Thank you uh, very much, uh, madam, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindjárt a kérdésére is válaszolnék valóban készítettünk egy olyan indikátorokból, mutatókból álló eredménytáblát, amely rákérdezett, hogyha megnézte a bizottság ezévi jelentését, akkor láthatta, hogy ott körülbelül 8 mutató van, amely szociális kérdéseket, kérdésekre vonatkozik. Azt szeretnénk elérni, hogyha olyan adat mennyiség gyűlne össze, amely támogatni tudja a gazdasági elemzéseket, az adott országokra nézve is, de tájékoztatást ad arról is, hogy más tagországokra, tehát európai szinten hogy hat ki az adott országban tapasztalható hiány. Természetesen láttuk a véleménytervezetet, üdvözöljük azt. Úgy gondoljuk, hogy a véleménytervezet elemei jó alapot adnak a további vitához. A bizottság számára is fontos, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal támasszuk alá a makrogazdasági egyensúly hiány eljárást. Azt javasoljuk, hogy egy nagyon erős statisztika minőség ellenőrző keretet teremtsünk, és e, ennek segítségével az eljárás során e, adott ajánlások vitathatatlan alapokon, tényeken és adatokon alapulhatnak majd. Örülünk neki, hogy ezt önök is támogatják, az MIP és az eljárás koherens megvalósítására vonatkozóan is. A véleménytervezet azt javasolja, hogy méremenő elemzéseket készítsen a bizottság, amely a különböző országok tipikus különleges körülményeit is figyelembe veszi, a szociális körülményeket, a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, munkanélküliséget, a GDP növekedést. Úgy gondoljuk, hogy ez jó ötlet, és úgy gondoljuk, hogy ezt be is tudjuk foglalni az anyagunkba is. A szankciókat illetően a szankciókkal csak az adatmanipulációt sújtjuk. Úgy gondoljuk, hogy az adatmanipuláció teljességgel elfogadhatatlan, ezért van szükség egy olyan rendszerre, amely elriaszt mindenkit attól, hogy a statisztikai adatokat manipulálja. Ez a szankciók feladata, tehát a javaslat kontextusában a szankciók csak az adatok manipulálására vonatkoznak, attól, függően, attól függetlenül, hogy ezek szándékosak vagy gondatlanságból történtek meg. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Elnök. Úgy tűnik, hogy Nikas Liza Hello szeretne az ön által mondottakra reagálni, úgyhogy neki adom meg a szót. Két kérdésem lenne. Tudjuk, hogy ahogy például Görögországban is megtörtént kezdetben, változott az, hogy a magá, makrogazdasági elemzésbe mit vettek bele, például a fegyverekre vonatkozó adatokat is belevették. Úgyhogy nem volt soha igazából teljesen világos, hogy mi volt az, amit kötelező volt belevenni a jelentésbe, és hogy milyen mutatók szerint kell milyen mutatókat kell belefoglalni. Ez volt az egyik megjegyzésem, és az a helyzet, hogy még most is az a benyomásom, hogy a Görögországra vonatkozó jelentés mutatói mások a többi országról szóló jelentésekhez képest. Aztán szociális mutatókról is beszéltem, de a trojka nem alkalmaz szociális mutatókat. A pénzügyi konszolidáció tehát a szociális jellegű, jellegű okok miatt történő összeomlásokat nem vette bele. Ön azt mondta, hogy a szociális indikátorokat, érdek, indikátorokat önök is be akarják venni, de nem vesszük be őket mégsem. A deficittel kapcsolatos és a költségigvetés kigazítása kapcsolatos döntéseket hogy kell itt, hogy lehet így megtenni? Elnök, ezt végül is az Erostatnak kellene átadni ezt a kérdést, de végül is nyugodtan válaszoljon rá, ha kíván. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattam a vitát, és azt hiszem, hogy egy dolog nagyon világosan kiderült mindebből, ez pedig az, hogy a jó statisztikára az Európai Unió működéséhez szükség van. Hogyha problémák merülnek föl, akkor ezek a problémák legalábbis a különböző hatóságokat majd kényszerítik arra, hogy a módszereiket egységesítsék. Úgy gondolom a jelentéstevő álláspontja korrekt, tényleg nyomást kellene gyakorolnunk. Elnök, hogyha nincs több kérdés, akkor az Eurostat képviselőjének adom át a szót, és aztán majd még a jelentéstevőnek is. De először az Eurostat, tessék. Indeed, uh, uh, uh I think, uh... Köszönöm szépen. Valóban a kérdés, amit föltettek, az inkább a költségvetési politikák nyomon követésére vonatkozik, és ilyen módon inkább a gazdasági főigazgatósághoz tartozik. Én úgy gondolom, hogy a riasztási mechanizmus jelentés, amelyet novemberben tett közzé a bizottság, abban is kiderült az, hogy az országok helyzetének elemzésekor nem csak tisztán gazdasági mutatókat alkalmazunk, hanem ö, szociális mutatókat is, és tulajdonképpen ez az egész elemzésnek a lényege valóban törekszünk arra, hogy a statisztikai adatok az, ezeket a bizonyos szociális aspektusokat is lefedjék. A makrogazdasági politika és a trojka irányába tett kérdés az inkább gazdasági jellegű. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor a végső következtetésekre adom meg a szót. Tehát Ivar Godmanis valószínűleg kompromisszumos módosítókat fog javasolni a beterjesztett módosítók alapján. Elnök, tehát az ECON bizottság február 13-án fogja elfogadni a jelentést, tehát akkor nekünk több az időnk, és december 2-a 12 óra a módosítók beteljesztésének határideje. Tehát ezt megtehetik december másodikáig. Köszönöm, köszönöm az Eurostat képviselőinek is, és itt van velünk Joachim Seller, az Európai Gazdaság hosszú távú finanszírozása téma, ez a hatos napirendi pont. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez év márciusában a bizottság zöld könyvet jelentetett meg. E, nagyon sok kérdés tartalmazott ez a könyv. Az volt a célja, hogy felderítsék, hogy milyen hatásokkal jár a pénzügyi piacok stabilizálására vonatkozó szabályozás, amely ugyanakkor a hosszú távú finanszírozásról is szól, infrastruktúrális projektekkel kapcsolatos finanszírozásról is. A téma az ECON szakbizottság hatáskörébe tartozik, de úgy gondolom, hogy különösen a régiók és a KKV-k számára regionális kihatása is van ennek a szabályozásnak, hiszen ő, nekik is szükségük van arra, hogy a projektjeik számára meglegyen a hosszú távú biztonságos és biztos finanszírozás. Ezért kérték fel a Regi Bizottságot arra, hogy készítsen véleményt a jelentéshez. Úgy tűnik, hogy az új piaci szabályozással kapcsolatban és a bankstabilizációs intézkedésekkel kapcsolatban aggodalmak jelennek meg a megnövelt saját tőke követelménnyel kapcsolatban, illetve a projektek jövőben is sokkal szigorúbb kockázat megítélése miatt úgy tűnik, hogy a projektek finanszírozása hosszabb távú lesz majd, és a megvalósítási e, idő kitolódik. Ezért a témát ilyenfajta megközelítésből kell megnézni, és át kell tekinteni, hogy mi, mi áll a rendelkezésre. E, ugye a strukturális alapok, e, mint közpénzek, közforrások itt lehetőséget jelentenek, aztán a nemzeti támogatóbankok, illetve különböző nemzeti támogató eszközök, amelyek állami szinten állnak rendelkezésre. Felmerül természetesen a magánfinanszírozás kérdése, és ezt is be lehetne vonni. Meg kell nézni azt, hogy az állami bankokat hogy lehet bevonni. Vég, végül pedig vannak még további finanszírozási eszközök, amelyeket már elfogadtunk, és amelyeket figyelembe kell venni a hosszú távú finanszírozásnál is. A gazdasági válság idejében, ami még nem múlt el, nem szűnt meg teljesen, különösen a kis és középvállalkozások esnek ki a támogatások köréből, hiszen ők nagyon nehezen tudnak hitelt fölvenni hosszú távra, a pénzügyi piac volatilitása és a kamatok változása miatt. És ez nagy kihívást jelent a kis vállalkozásoknak. Ugyanakkor a nagy lélegzetű projekteket, infrastruktúrális projekteket hosszú távon nagyon nehéz finanszírozni, és ezért gyakran az történik meg, hogy ezek egy, ezeknek a végrehajtása megszűnik, vagy megáll. Igyekeztem először is röviden a véleményt úgy összeállítani nyolc pontban, hogy bizonyos téziseket fogalmazzak meg arról, hogy jövőben a hosszú távú finanszírozás biztosítása a nagy infrastruktúra projektek számára hogy lehet, hogy lehet megvalósítható valamint hogy a KKV-k, amelyek minden állami gazdaság gerincét jelentik, hogy tudnak finanszírozáshoz jutni. Először is le kell szögeznünk, hogy a hitelszűke a válság sújtotta országokban azt jelenti, hogy a közfinanszírozás vagy nagyon korlátozott mértékű, vagy nem is áll rendelkezésre. Ezért a támogatások, különböző támogatások és ajánlatok vegyesen keverékét kell, hogy ö, ö, megvalósítsuk. Azt is meg kell néznünk, hogy, és itt egy német példát hoztunk, hogy, a, hogy kis takarékszövetkezetek, kölcsönös bankok, stb., hogy ők nem lehetnek-e forrásai a regionális finanszírozásnak, és a bizottságot arra kell buzdítanunk, hogy különleges figyelmet fordítson erre a kérdésre, tehát arra, hogy a kölcsönös befektetési alapok, illetve a takarék szövetkezetek nehogy kiessenek ebből a lehetőségből, hogy velük is elő, erősítsük meg a finanszírozási rend, rendszert, hogy nehogy a túlzott követelmények miatt ők ne tudjanak részt venni a finanszírozás feladatában. Aztán azt is leszögeztük, hogy az Európai Beruházási Bank milliárdok fölött rendelkezik a különböző vállalkozások biztosítására, és a pénzügyi eszközök finanszírozására is. Ezeket pedig nem használtuk ki egész teljes, teljes mértékben. Az a kérdés, hogy azért nem, mert nem ismertek, vagy azért nem, mert a körülmények túlságosan nehézkesek vagy, vagy szigorúak. Ezt kell kideríteni, hiszen az Európai Beruházási Bankon keresztül is nagyon sok klasszikus finanszírozáson kívüli tőke áll rendelkezésre a hosszú távú projektek finanszírozására. Sajnos azt is le kell szögeznünk, hogy az Európai Központi Bank rengeteg bankot tőkésített föl annak érdekében, hogy a befektetéseket felpörgesse, illetve stabilizálja a bankszektort, de anélkül, hogy ez kihatással lett volna, tovább gyűrűzött volna a KKV-k finanszírozási lehetőségének kibővítésére. A regionális bizottság szempontjából nagyon fontos ennek a problémának a megemlítése és a véleményben is hangsúlyoztam itt, de talán a kollégák módosítókat is be fognak majd nyújtani ezzel kapcsolatban, és ezt az ekonnak át fogjuk tudni adni. Köszönöm. Joachim. Köszönöm szépen, Joachim. Hozzák leve a szocialisták nevében. Köszönöm szépen kot glavno, glavni odbor, ki se ukvarja s to Az ECON ezen a héten foglalkozott a kérdéssel, mint illetékes szakbizottság. Azt hiszem nagyon jó, hogy mi is körbejárjuk a témát, mint a REGI szakbizottság. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló jelentést. a véleménytervezet vélemény tervezett nagyon korán elénk került, és meg tudjuk fogalmazni a véleményünket. Előértek az előadóval abban, hogy a hosszú távú beruházás a gazdaságban fontos. A gazdasági politika fogja játszani talán a legfontosabb szerepet az EU-ban, mert a kohéziós alap vezet a munkalkalmak növekedéséhez és a régiók, tagállamok közi különbségek csökkentéséhez. Szeretném a bankok szerepét aláhúzni a válság előtt, alatt és után. A kölcsönözési készségük mesterségesen volt ilyen nagy, de a kölcsönök tovább tartanak, továbbra is adnak új kölcsönöket. Ezért ez a bank, bankválság további ok arra, hogy alternatív, hosszú távú finanszírozási lehetőséget találjunk Európában. Az innovatív finanszírozási eszközök fontos szerepet fognak játszani. Nem csak ebben a véleményben van erről szó, hanem sikerült ezt megfogalmazni a finanszírozás legfontosabb forrásai között a következő keretidőszakban. A 7 éves időszak alatt a pénzügyi terv szerint sok feladat vár ránk. Gyors és átlátható alkalmazás kell ahhoz, hogy a sokszorozó hatás érvényesüljön. Több hónapon keresztül mondtam és ismételtem, hogy a jogi világosság és átláthatóság nagyon fontos, hogyha azt akarjuk, hogy a tagállamok éljenek a az úgynevezett off-the-shelf eszközökkel. Szeretnék ezért többet hallani a bizottságtól. Ezzel kapcsolatban végezetül szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiváló vélemény. Továbbra is szívesen együttműködök vele. Elnök, köszönöm szépen. Nikos a zöldek nevében. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι είναι Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez nagyon fontos kérdés. Valós problémáról van szó. Az európai gazdaság hozótávú finanszírozása nem absztrakt kérdés. A társadalmi beilleszkedés kell segíteni, létrehozni munkahelyeket, olyan célokat elérni, amelyekről régóta beszélünk például a 2020-as célok, a szociális kohézió. Sohasem érjük el ezeket, hogyha nincsen hosszú távú finanszírozása a gazdaságnak, hogyha minden válság a finanszírozásnak véget vet. Hiába beszélünk a politikákról, hogyha eredményt nem érünk el. Nos, mi az alapvető probléma? A válság. ez az egyenlőtlenségeket növelte. Miután évekig azon próbálkoztunk, azzal próbálkoztunk, hogy csökkentsük őket. a régiók között és a régiókon belül nagyobb az egyenlőtlenség. Vannak olyan GDP mutatók, amelyek szerint egyes régiókban van növekedés, de sok olyan terület van egy ilyen régión belül is, ahol a szociális kohézió és a recesszió továbbra is probléma. Több közfinanszírozásra van szükség, de éppen hogy az európai költségvetések csökkennek. Itt nem csak a közfinanszírozásra lehet számítani, magánfinanszírozásra is. Az európai gazdaságban sajnos nem ott áll rendelkezésre a finanszírozás, ahol leginkább szükség van rá, ahol az egyenlőtlenségeket csökkenteni kellene. Ezen túl a bankok nem játszák el a tőlük várt szerepet. Sok bank kockázatnak van kitéve, és a finanszírozás még csak növeli a kockázatot. Ezért nagyon nagy mérvű beruházási projekteket nem hagynak jóvá. Még akkor is, hogyha 80%-os EU finanszírozás van, a maradék 20%-ot a bankok nem adják meg, mert félnek, félnek a bankok. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozás minden módja leállt. A bankszektort nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egészséges kell legyen, hogy játszhassa a szerepét. Ezért meg kell erősíteni. A valós gazdaságba kell visszavezetni. A bankfelügyelet és a konszolidáció ezért fontos a társadalom nem fizetheti meg a bankkonszolidáció költségét. Ez óriási költség. Annyi pénzt adunk a bankoknak, a bankok meg szépen megtartják. A görög helyreigazítási program a bankoknak 50-60 milliárdot adott de ez nem jut el a KKV-khoz, mert nem finanszírozzák őket a bankok. Az Európai Központi Bank nem adhat a régiónak, a KKV-knak közvetlenül pénzt. Hogy fog oda eljutni a pénz? Tehát a bankszektort konszolidálni kell, és csak úgy jutnak el ezek a pénzek a valós gazdaságba. Nagyon jó a jelentésben, hogy legyen alternatív finanszírozási módszer. Például a szövetkezeti bankok a legtöbb egészséges, kevéssé exponálták magukat a toxikus ö, cikkekkel. nem hoztak létre olyan veszélyt, mint a szisztemikus bankok ezek a legjobb eszközök. És amit kölcsönöznek, az a valós gazdaságba folyik be. Ezt figyelembe, figyelembe kellene venni, míg a szisztemikus bankok ö, ö, csak nagyon kis mértékben finanszírozzák a valós gazdaságot és a szövetkezeti ágazatot, már pedig a szövetkezeti ágazat nagyon fontos. Meg kell találni a megfelelő támogatási keretet a szövetkezeti bankoknak. Az Európai Bizottság és a tagállamok meg kell találják a projekt, azokat a projekteket, amelyek ezt elősegítik. A nagy projektekben a régiók nehezen vesznek részt. Másrészt nem elég a régiók részvétele a nagy projektekben. Például az intelligens energiahálózatok megbízható paradigma szükséges az alternatív finanszírozásra helyi szinten, nem csak 50 meg 100 milliós projektek léteznek. Jelenleg az Európai Unió nem finanszíroz azokat az országokat, amelyek konszolidáció tárgyai. A makro kondicionalitást alkalmazzák, akkor már senki sem fogja tudni finanszírozni ezeket a projekteket. a makrokondicionalitás miatt egyszerűen lehetetlenné válik az alternatív finanszírozás. Hogyan lesz akkor pénz például arra, a részre, amely előfeltétele az EU-s társfinanszírozásnak. Meg kell találni a szükséges módszereket a mikrofinanszírozásra, például a fiatal vállalkozók számára. Nagyon fontos támogatni őket, hiszen a nagyvállalkozás könnyebben kap pénzt, de hogyha valaki fiatal, és aki néhány ezer euróra van szüksége, nagyon nehéz megkapni, hogyha a bank szektorhoz fordul, mert nem tud megfelelő garanciát nyújtani. Márpedig éppen, hogy egy élhető kisvállalkozást hozott létre. A szociális gazdasági ágazat, a szövetkezetek szintén pénzhez kell jussanak az európai strukturális beruházási alapból. Hogyha a szövetkezeti ágazatban van valaki. Ez a finanszírozás kizáróka lehet. Tudom, hogy kértek támogatást, és azért nem kapták meg, mert a szövetkezeti ágazatban vannak. Ez diszkrimináció. Ilyen irányú módosítást fogok, fogunk benyújtani. A finanszírozás összes korlátát kártyát meg kell szüntetni, mert ez diszkrimináció. Köszönöm szépen, módosítót fogunk benyújtani, hogy jobbá váljon a jelentés, mert nagyon érdekes és jó jelentés. Matula úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek az előttem elhangzottakkal, és szeretnénk rámutatni ismételten arra, ami elhangzott. Igen, a bizottságnak ez a javas, ezt a javaslatát minden tagállam üdvözölte, és különösen az új tagállamok. Miért mondom ezt? Ha megnézzük a dokumentumot, a, tehát ez az EU kohéziós politikájára és 2007-es, 2013-as közötti programok végrehajtásáról szóló stratégiai jelentést megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a pénzügyi és a gazdasági válság a kohéziós folyamatoknak véget vetett, sőt, még inkább elmélyítette a problémákat, és egyre nagyobbak lett egyre kevesebb a régiók közötti különbség. Tehát csökkentek a különbségek. És ez elsősorban most, amikor ugye e, gazdasági válság van. Ezt be kell ismernünk. Az én országom Románia és a térség más országait is érintve vannak. Ugye azt mondtuk, hogy a válságtól megmentettük a bankokat, de ezek a bankok megfelelő módon érdemben működnek, hogy megmentsék az országainkat? Azt hiszem, hogy ez a jelentés egy nagyon hatékony eszköz lehet minden tagállamra vonatkozóan az Európai Unióban vannak jól kidolgozott projektek. Romániában és más tagállamokban leblokkolták a projektek végrehajtását pénzügyi akadályok, okok miatt. Beszélünk itt különböző közigazgatási projektekről, KKV-kkel kapcsolatos projektekről. A válság időszak előtt nagyon könnyen hozzá lehetett férni hitelekhez például most pedig eh, kidolgozni komoly projekteket, ehhez nincs pénz. Legalábbis Romániában ez a helyzet. És ismétlem, nagyon sok projektet le kellett állítani a pénz eh, összegek hiánya miatt, a finanszírozás hiánya miatt. Celler úr bemutatott egy példát a német bankok kapcsán, amelyek támogatják a tevékenységeket. Én nem csak Romániáról beszélek, és a mi helyzetünkről, ugyanis Romániának nem egy rendkívüli helyzete van. A bankrendszert privatizálták Romániában 90%-ban privát kézben vannak a bankok, sok esetben nyugat-európai bankok kezében vannak a bankok. Üdvözöljük ezt a rendszert, mert ez lehetővé tenni az, hogy jobban előre lássuk a feladatokat, és közép és hosszú távon kidolgozhassunk projekteket. Üdvözlöm Celler úr javaslatát, javaslatait, és remélem, hogy hozzájárulhatunk a munkájához, annak érdekében, hogy az illetékes bizottságnak megadjuk a véleményünket. Tehát a bizottság részéről senki sem kíván szólni, ugye? Akkor visszaadom a szót. Hölgyeim és uraim! Fel, meg szeretném ragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Celler úrnak, mert igenis nagy szükségünk van egy ilyen jelentésre, amely kivetít a jövő felé is. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság képviselője nincs jelen, mert tudjuk, hogy ö, milyen ö, problématikus a helyzet a KKV-k számára hosszú távon. 2011-ben elfogadtunk egy jelentést, és úgy gondoltuk, hogy megoldhatjuk a problémákat. Azt akartam megkérdezni, hogy az a cselekvési vagy akcióprogrammal kapcsolatosan mi valósult meg, és milyen tevékenységet cselekedeteket próbálnak ösztönözni majd, de hát sajnálom, hogy nincs itt senki. Igen, a, ez a jelentés a, a belső piaci főigazgatóság hoz tartozik az az illetékes, hát nem, nem tudom, hogy talán írásban is kérhetjük a véleményüket. Nagyon rövid a módosítók beteljesztésének határideje, 28-a decemberben mindenképpen szavazni kell, az ekonban januárban szavaznak az elfogadásról, úgyhogy jó lenne megkapni a bizottság kommentárjait. Tehát most abban kell megegyeznünk, tehát, hogy holnap ugye 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Igen, igen, mindjárt megadom a szót önnek, csak befejezem. Tehát ezt a véleménytervezetet is mindenkinek elküldték a regi tagjainak, a politikai szakértőknek, az árnyékjelentés tevőknek, és így tovább, de most visszaadom Joachimnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm kollégái megjegyzéseit, hozzászólásait, különösen Kléber Kékus és Liszogélos Kalik kollégáimat, akik társjelentéstevők megerősítenek abban, ami véleményem szerint az egész téma legfontosabb vonása. Tehát a, a már meglévő lehetőségeket sem használják ki, és az ágazatok elkülönítve működnek. Például az Európai Központi Bank majdnem, hogy 0%-os kamattal adja a pénzeket a banknak, mivel a bankoknak kellene, hogy lenn, a stabilizáció alapjainak lennie, lenniük. Az Európai Beruházási Bank is ad hosszú távú projektekre hosszú távú biztosítást, biztosítékot, hogy miért nem használják ki ennek a lehetőségét, nem tudjuk talán, mert a kockázatoktól félnek a vállalkozók most a több éves pénzügyi keretben is úgy határoztunk, hogy a strukturális alapokat megerősítjük, és a strukturális alapok is pontosan a fenntartható gazdaságot és a KKV-kat és a kutatást kutatást, fejlesztést szeretnénk ezeken keresztül is támogatni, mégpedig a szokásos pénzügyi rendszeren felüli eszközökből, forrásokból. Ezt a három lehetőséget kellene kihasználni, és hogyha a használatuk Kat megkönnyítjük, akkor, akkor ez, ez, ez menni is fog, csak e, ezek közben a, a kockázat felmérésnek a témáját is kezelni kell. Nem tudom tehát, hogy mi történt ezekkel, hiszen nagyon alkalmasak lennének ezek a hosszú távú projektek finanszírozására. Tehát lehetőségből van elég. Egyszerűen csak az a baj, hogy nincs egy áttekintés az összes lehetőségről, illetve nincs meg a hajlandóság arra, hogy ezek után ezeket összehasonlítsuk, és eh, a megfelelőt megtaláljuk. Az új strukturális alapokról szóló rendeletet pontosan ezért alakítottunk ki, nagyon sok munkát fektettünk ebbe, és az elkövetkezendő évek fogják majd megmutatni, hogy az Európai Uniónak ezek az alapok milyen lehetőségeket tudnak majd nyújtani, hogy amit európai szinten támogatásként tudunk adni, azt a nemzeti kormányok hogy tudják majd kihasználni, illetve hogy hogy tudják majd azt tovább folyósítani a régióknak, illetve az önkormányzatban működő, önkormányzatokban működő vállalatoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát november 28-a 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönöm szépen. Most áttérhetünk a hetedik napi rendi pontra. Az EU kohéziós politikájáról és a 2007 13 közötti programok végrehajtásáról szóló 2013 évi stratégiai jelentésre vonatkozó jelentés. Vilja Szavizár Thomas az előadó. Kedves kollégák! Ez a saját kezdeményezésű jelentés, amelyet eredetileg a az Európai Bizottság 7. és 8. bizottsági jelentésén kellett volna alap, alapozni, foglalkozik a EU kohéziós politikájával, valamint a stratégiai jelentésre vonatkozó programok végrehajtásáról is szól. Itt a cél az, hogy a kohéziót növeljük, csökkentsük az szegénységet, a szociális kirekesztést, újra kell értékelni a különböző programok sikerét, és olyan intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik az összehasonlító rendelkezésre álló adatokat. A, azt látjuk, hogy a regionális különbségek elmélyültek, a regionális különbségek a GDP szintjén is látjuk, hogy megváltoztak itt, csökkent a GDP szintű különbség. Egyre inkább azzal foglalkozunk, hogy hogyan használhatjuk fel a rendelkezésre álló pénzösszegeket, és kevésbé azzal, hogy mi, mi, mire is használjuk fel ezeket úgy gondoljuk, hogy a különböző folyamatok nagyon lelassultak, lassúak, lassú a végrehajtás, hosszadalmas a pénzösszegek felhasználása, különösen a KKV-kra vonatkozólag. Biztosítani kell azt, hogy meglegyenek a finanszírozási összegek, Ugye a jelenleg az a helyzet, hogy a legkevésbé fejlett területek nagyon is függnek a kohéziós politikai alapoktól, és a, az állami szektorban is változásokra került sor. Itt nagyon fontos volt a fejlődés, de a, nem szabad figyelmen kívül hagyni az EU kohéziós politikára vonatkozó célkitűzéseket. A beruházásokra, infrastruktúrális projektekre kell összpontosítani olyan területeken, mint a telekommunikáció, a távközlés, az energia, Ugye a gazdasági válság óta egyre többen kerülnek kirekesztésre szociális téren, egyre inkább szükség van megoldásra, olyan politikákra van szükség, amelyek fenntartható lehetőségeket biztosítanak, és bevonják a társadalomba a kirekesztett embereket. Koordinálni, jobban kell koordinálni mindezt a munkát. Én jó magam is terjesztek be módosítókat a jelentéshez, és természetesen várom a kollégák módosítóit is, kiegészítő módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dajcs Tamács, Tamás nincs itt, és most Jens kollega következik. Köszönöm szépen. Nilsson kollégáról van szó. Köszönöm, Köszönöm szépen. E, látjuk, hogy e, ezek ilyen történelmi jelleggel e, kialakult helyzetek. Nagyon fontos, hogy amiről, amiről már megállapodtunk, a parlamentben, azt valóban valósítsuk is meg. És ugye itt a 14, 2014-től 20-ig terjedő több éves keretről van szó. Fontos, hogy a céljaink megvalósításához meglegyenek meg legyenek a megfelelő források. A az, az intelligens finanszírozásról elég kevés szó esik, és a regionális partnerségeket is bevehetnénk ebbe a jelentésbe annak érdekében, hogy kicsit javítsuk a színvonalát. Nagyon fontos lenne mindez, hiszen csak így tudjuk megvalósítani a 2014-2020 közötti célkitűzéseinket. A prioritásaink meg, megvannak, azok helyesek, de a jelentésben ezeket jobban ki kellene domborítani. De majd később konkrét javaslatokkal is fogok élni. Köszönöm szépen. Jó, Oggi. Oggi kolléga. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a jelentést. Teljesen világos, hogy a statisztikai adatok minőségére helyezett hangsúly, amelyet az előző jelentésben is kihangsúlyoztunk, a kohéziós politika szempontjából is nagyon fontos. Egy dolgot szeretnék különösen kiemelni. A kohéziós politika jelenlegi szakaszában különösen láthatóvá vált az, hogy a városi agglomerációk domináns szerepet játszanak. A jelentés nagyobb mértékű függetlenséget szeretne látni az eljárásban, annak érdekében, hogy lássuk, hogy az alapok kihasználása mennyire hatékony ellenőriznünk kell azt, hogy a függetlenség valóban része már a rendszernek, hogy a nemzeti és helyi stratégiákban érvényesül a függetlenség szabálya. Ez az egyik fontos feladat, a másik pedig a helyi hatóságok kérdése. A helyi hatóságok így is igen elfoglaltak, nagyon sok dolguk van, és nem szeretnénk őket további adminisztratív terhekkel terhelni. Ezt is fontos ennek a jelentésnek a megírása szempontjából. Köszönöm szépen, nagyon jónak tartom a jelentést, és fogok beadni módosítókat is. Elnök, köszönöm szépen a bizottság nevében. Ki fog szólni? John Walshing. Tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját is ezen a három jelentésen. Nagyon röviden mondanám csak el azt, hogy ez a három jelentés különböző statisztikai adatokkal foglalkozik. A 7.-8. éves jelentésről szóló jelentés a gazdasági, szociális fejlődésről, tehát tipikusan a GDP mutatóiról szól erre koncentrál, és ezért a statisztikai adatok elő, elérhető regionális adatok alapján azt írtuk a jelentésünkbe, hogy a helyi, helyi és regionális szintű befektetésekre nagyon nagy terhek nehezednek. Például többek között a társfinanszírozás miatt, és az elkövetkezendő időszakban ez lesz az egyik legnagyobb kihívás. Ennek leginkább természetesen a gazdasági válság az oka, a közfinanszírozás szűke, a másik stratégia jelentésben szereplő statisztikai adat halmaz, az pedig azt vizsgálja meg, hogy a jelenlegi programokat hogy valósítják meg. Tehát itt a finanszírozás mobilizálását monitorozó adatokról van szó, illetve a különböző projektek eredményeinek megvizsgálásáról. Ez az a két olyan statisztika, amely különböző témákról szól, de egymással összefügg. A kohéziós és stratégiai jelentésben már látjuk, hogy milyen eredményekkel jár a politika. Látjuk, hogy ezek az eredmények nagyon egyenetlenek. Vannak olyan tagállamok, ahol a projektek kiválasztása nem megy megfelelő ütemben. Megint csak a válság, a társfinanszírozás hiánya, illetve a kapacitás hiány miatt, ami helyi szinten jelentkezik, ez megakadályozza a projektek kifejlesztését. A gazdaság az egymás az nagyon, nagyon sok mindentől függ, például a szerződési jogszabályok is befolyásolják a gazdasági fejlődést, az állami támogatások, illetve a környezetvédelmi követelmények is belejátszanak ebbe. De egy másik dolog, amit aláhúzunk, az az, hogy a politika az újra programozási pénzekre is jól reagált, például az KKV-k, illetve a munkaerőpiac támogatására vonatkozó projektek esetében, és ahogy a jelentéstevő megemlítette, még mindig fennmarad az, az elérhető pénz 50%-a, amelyet még mindig nem használnak ki, nem használnak föl. Ezek leginkább a konvergenciás, konvergencia régiókban találhatók egyetértek abban, hogy fontos a statisztikai fejlődések, statisztikai adatok kihasználása is, és a jelenlegi programok monitorozása is, hiszen ezek segítségével jobban célzott programokat tudunk majd kialakítani a jövőben. Ezen kívül meg kell erősíteni a jelenlegi programok értékelési folyamatát is, mert akkor jobban meg fogjuk tudni, hogy mi milyen körülmények között működik legjobban, és hogy mi az, amire, amiben változtatásra van szükség. Ezek azok az elemek, amelyeknek a hasznosságát mi is elismerjük a jelentés által leírtak közül, illetve hogy a politika megvalósításának átláthatósága, ennek biztosítása is fontos, 27 nemzeti jelentés is elérhető, amelyek sokkal részletesebben leírják az egyes tagállamok helyzetét. Minden esetre köszönöm a jelentést, és várom az önökkel folytatott további munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha nincsen több kérdés. Nem, Smolkova asszony részéről van. Köszönöm szépen a bizottság szavait sok minden elhangzott, ennek ellenére hadd mondjam el, hogy a véleményjavaslatban kicsit zavar a 11-es és 12-es pont, ahol az adathiányról van szó. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Politikai perspektíva is fontos ez a jelentés, mert jövőre európai választások lesznek azért is fontos, meg azért, mert kezdődik a következő ö, több éves pénzügyi keret. Tanulnunk kell abból, ami az előző időszakban történt, hogy jobban járjon kell. Teljesen egyértértek az előadóval, hogy ö, nem elég az adat mondtuk, hogy milyen fontos a statisztika. A bizottságnak tehát a következő rövid kérdést tenném fel. Milyen lehetőség van, milyen eszközök vannak a bizottság kezében, hogy ne csak ismételje, hogy nincs elég adat, hanem tényleg ezeket kiszedje a tagállamokból, és a rugalmasságnak azt a mértékét érjük el, amikor már sikerül javítani azon, ami nem működik. Elnök John Walsh kap azonnal szót, de nem tudom, hogy van egy további kérdés a bizottsághoz, akkor nincs, akkor John Walsh valóban. Ez a bekezdés, a 11-es szerintem egy kicsit kemény. Sok adat áll rendelkezésre. Talán másként kéne fogalmazni. Még van mit javítani az adatok hatókörén és minőségén. Jó hír, hogy vannak friss adatok. 2011-es alap alapokon épült fel az előző jelentés. 2012-es adatok vannak. 500 ezer munkalkalom jött létre, és nem 400 ezer, mint az az előző körben szerepel. Tehát vannak gyenge pontok, de ne felejtjük el, hogy az adatok alapja a mutatók önkéntes használata volt. Nagy előrehaladás van, és az expost értékelésnek ez lesz az alapja, és így jobb tanulságokat lehet majd levonni a különböző prioritást képező területeken. Ha megnézzük azt a csomagot, amit bemutattunk, eh, ez kiegészítő jellegű, a 7. és 8. Eh, jelentésre gondolok, eh, program szintű adatok szerepelnek, és értékelésre van szükség most, hogy lássuk, hogy a ö, szociális, gazdasági folyamatok hogyan alakulnak. Ez az expost elemzés tárgyája. Ö, a ö, nagy vonalakat megpróbáljuk a ö, programokhoz ö, rendelni, megpróbáljuk az összefüggéseket megvilágítani. Egyes adatok megbízhatóbbak, mint ami ebből a bekezdésből kiderül. De hát erről majd továbbra is lesz szó. Elnök John. Ez nem tervezett ez a jelentés maga, végső formában. Van egy további megjegyzés, hogyha nem akkor az előadó kap szót Vilja Zaviszár Tormászt. Köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket talán egy néhány javaslatom lenne, ami a parlament szerepét eh, illeti. Először is eh, a 2014-2020-as időszakot kell tekintenünk, és ha megnézzük eh, a jelentés címét, már az is utal a 7. és 8. bizottsági jelentésre. De igazuk van, várom a javaslatokat. A bizottságnak pedig azt szeretném válaszolni, hogy amikor hogyha nincsen adatgyűjtés, akkor nem tudjuk felmérni, hogy a politika, a mi politikánk, a bizottság politikán milyen hatással van amikor az a kritika hangzik el, hogy ö, túl ö, elnagyolt, ö, nincs elég adat, akkor gondoljunk arra, hogy nincsenek összehasonlítható adatok. Ez leginkább arra utal, ez a pont, hogy összehasonlítható adatok jelenek a tagállamokból. És ebből tudunk majd konklúziót levonni a jövőben megbízható konklúzió kell a kohéziós politika eredményeiről. Nos, ennyit a magam részéről, vállom a módosítókat és azok vitáját. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A regiben januárban ö, fogjuk ezt elfogadni, ezért december harmadika dél a ö, módosítók benyújtásának határideje. Ezzel pedig szeretném lezárni a madérati ülést. Hán biztossal a Nemzeti parlamentekkel, érintettekkel, azok képviselővel találkozunk délután. Az ülésbe rekeztem.